folyamatot, amelynek során az összes érintett féllel konzultálni fogunk, és előbb-utóbb eh, megszületik majd az Európai Bizottság nyilatkozata. Köszönöm szépen, biztos úr. Hat eh, állásfoglalási indítvány érkezett ezzel kapcsolatosan, a szavazásra holnap kerül sor. Úgyhogy most ezzel ezt a vitát lezárom, és rátérünk a napirendünk következő pontjára ez pedig a bizottság nyilatkozata a harmadik országokból származó húsimporttal kapcsolatosan. Meg is kezdjük a munkát, mégpedig először a biztos asszonynak, Vasziliu asszonynak adom meg a szót. Öné a szót. Ez egy rendkívül érdekes kérdés és miért nagyon sokoldalú, akkor éppen ezért elég hosszan fogok beszélni, és ezért előre is elnézést kérek. A bizottság egy nagyon komoly követelményrendszert állított össze a harmadik országokból származó húsimporttal kapcsolatosan. Az Európai Unió nagyon hatékony importpolitikát folytatott hosszú időn keresztül. Ez figyelembe veszi a tudományos eredményeket és a jelenlegi eh, állatbetegségeket a harmadik országokban és ez nagyon komoly figyelmet fordít a száj és körömfájásra ezen a területen, mert mint önök bizonyosan tudják, hogy az Európai Unióban ez a betegség nincs jelen, és ennek egyébként nagyon komoly gazdasági hatásai lennének. Akkor, hogyha amikor kidolgoztuk a követelményeket és a standardokat, az állategészségügyel kapcsolatosan, hogy megakadályozzuk ennek a betegségnek a terjedését. A WTO egyezmények ezzel kapcsolatban elismerik, hogy az országok különböző standardokat alkalmazhatnak, különböző módszereket az egyes termékek felül vizsgálatára, és ez nem feltétlenül növeli a kockázatokat az állategészségügyben és a közegészségügyben. Az Európai Unió a harmadik országoknál ezt figyelembe veszi természetesen azoknál a harmadik országoknál, amelyek velünk kereskedelmi kapcsolatban vannak, és ők nem tudják a saját követelményeinket ránk kényszeríteni, mint hogy mi sem tudjuk ezt megtenni az ő vonatkozásokban. A nyomon követhetőséget vegyük például az Európai Unióban, nagyon szigorú szabályok vannak a nyomon követhetőséggel kapcsolatosan akkor, hogyha kitör valamilyen járvány, akkor a mi szabályaink lehetővé teszik, teszik, hogy korlátozzuk a betegség tovább terjedését. Ezen túlmenően a mi szabályaink lehetővé teszik, hogy nyomon kövessük a hústermelés minden fázisát egészen a gazdaságtól az asztalig, és ezek vonatkoznak az Európai Unióba exportáló harmadik országokra is fontos biztosítani, hogy az importált hús ne jelentsen kezelhetetlen kockázatot az Unió számára, de természetesen ennek a szabálynak a hatálya lényegesen korlátozottabb. Ha megengedik, akkor hangsúlyozom azt is, hogy az Európai Unióban ez a nyomon követhetőség gyakorlatilag reakció volt a BSE válságra, és ez akkor hatalmasan, nagyon nagy mértékben visszavetette a fogyasztói bizalmat, torzította a belső piacot, a szarvasmarha termelés és kereskedelem területén. Nagyon hatékony intézkedésekre került sor a marhahús import területén, és ez biztosítja a megfelelő védelmet az Európai Unióban a közegészségügy és az állategészségügy területén és teljes mértékben megfelel az SPS megállapodás rendelkezéseinek öt szintet fognak át ezek az intézkedések. Rendkívül átfogóak, és ugyancsak tizen, és csak 12 harmadik ország tud megfelelni ezeknek a követelményeknek, és ezekből az országokból importálunk marhahúst. A marhahús import csak akkor engedélyezett harmadik országokból, illetve bizonyos országok régióiból, hogyha e, ezek megfelelnek a e, mi rendszerünknek, és e, itt az állategészségügyi hatóságok és az állategészségügyi helyzet megfelel a mi követelményeinknek. És a helyi hatóságnak el kell ismernie, hogy itt nincs semmiféle járvány BSE. A harmadik követelmény, hogy az exportáló országoknak megfelelő monitoring rendszerrel kell rendelkezniük, hogy kimutassák a különböző maradék anyagokat, és azokat, amelyek korlátozottak vagy tiltottak az Európai Unióban. És a negyedik, hogy a csak friss húst lehet importálni engedélyezett vágóhidakról, amely szerepel az elfogadott listán. Specifikus követelmények vannak a hús tárolást illetően is ezen kívül védelmet jelent az is, hogy csak a húson belüli csont érkezhet Ausztráliából, Kanadából, Csilléből, Új-Zélandról és az Egyesült Államokból. Külön csont nem. És van még a többi hét országból csak csont nélküli marhahús exportálható és hozható be az Európai Unió területére. Ezek a követelmények biztosítják, hogy a vírusok ne kerüljenek be, és ez további védelmet, biztonságot jelent az Európai Uniós piacon állategészségügyi vizsgálat történik, állatorvos garantálja, hogy a követelményeknek az import megfelel. Amikor megérkezik a szállítmány az Európai Unióba, megtörténnek az ellenőrzések, a tagállamok állategészségügyi szolgálatai végzik ezeket a határokon. És az importált, minden importált hús meg kell vizsgálni a külső határokon. Ezek az állategészségügyi szolgálatok dokumentálják ennek a húsnak az identitását, fizikai vizsgálatot végeznek. Ezt százszázalékosan biztosítani kell a határokon, és ehhez jön még, hogy fizikai állategészségügyi vizsgálat történik, a szállítmányoknak minimálisan 20 százalékára vonatkozóan. Ezen túlmenően van egy következő védelmi szint, és ez az állat takarmányozásra vonatkozik. Ezek az intézkedések biztosítják, hogy az FMD vírusnak ne legyenek kitéve az állatok ezek az intézkedések teljesen harmonizáltak, és 2006-ban az Európai Állategészségügyi Hatóság elismerte, hogy ezek nagyon hatékonyan tudták csökkenteni a kockázatokat. Az EFSA megállapította, hogy az Európai Uniónak egy rendkívül jól működő import ellenőrző rendszere van, nagyon hatékony, és különösen a hústermékek vonatkozásában is. Ezzel rátérek a következő pontra. A 70-es években történt meg ez a harmonizáció és azóta az Unióban nem, nem tört ki száj és körömfájás. És azt gondolom, hogy nem is szükséges e- emlékeztetnem önöket arra, hogy a 2001-es járványt illegális húsimport okozta, valószínűleg Ázsiából, és éppen ezért azt hiszem, hogy az erőfeszítéseinket mindig arra kell összpontosítani, hogy azonosítsuk a kockázatokat. Az illegális importot kell mindenképpen megakadályozni. Nagyon remélem, hogy látták a repülőtereken a különböző plakátokat, hirdetéseket, amelyekben elmagyarázzuk a szabályokat az utazóknak, hogy az állat eredetű termékekkel kapcsolatban hogyan kell eljárni. Mi például a brazil szarvasmarha importtal, húsimporttal kapcsolatosan itt megfelelő intézkedéseket hoztunk az elmúlt év januárjában és az egyéb követelményeken túl, amelyeket már ismertettem, azt is előírja, hogy auditált gazdaság biztosíthatja csak ezeket a termékeket, amelyeket elismernek a brazil, hatá, a brazil hatóságok, és, és ezeket egyértelműen regisztrálni kell egy adatbázisban. Ezek az állatok összességében 1,5%-át jelentik a teljes brazil állatállománynak, és ez körülbelül 2,9 millió egyedet jelent. A brazil hatóságok ö, ellenőrizték ezeket a különböző gazdaságokat, amelyek exportálni kívánnak az Európai Unióba, és összesen 1700 tonna érkezhetett be az Unióba, tehát a brazil marhahús import drámai mértékben csökkent. 2009 elején bizonyos hiányosságokra került fény egy ellenőrzés során, és a brazil hatóságok teljes mértékben együttműködtek, közösen léptünk fel a hiányosságok ellen és összességében a vizsgálatok nem tettek szükségessé további szigorító intézkedéseket a brazil marhahús importtal kapcsolatosan. A dolgok hogyan is állnak jelenleg? további korlátozások protekcionizmusként tűnhetnének fel Brazíliával kapcsolatban és hát ez a WTO intézkedésekkel szemben is problematikus lehet. Az Európai Uniónak néha szembesülnie kell problémákkal harmadik országokkal kapcsolatosan. A harmadik országoknak arányosan kell reagálni, nekünk példát kell mutatni, és be kell tartani a nemzetközi kereskedelem szabályait. Szeretném a parlamentet biztosítani arról, hogy a bizottság továbbra is célirányosan fellép az illegális technikák ellen, hiszen ez jelenti a legnagyobb kockázatot a mi magas standardainkkal szemben, és a bizottság az arányos megközelítést részesíti előnyben a harmadik országokból származó marhahús importot, illetően Brazíliát is beleértve, így meg fogjuk őrizni a magas szintű köz- és állategészségügyi szabványainkat, és az Európai Unió továbbra is tiszteletre méltó partner lesz ezen a területen nemzetközi szinten. Köszönöm szépen. Köszönjük biztos asszonynak. Most megadom a szót a frakciók nevében felszólalóknak, először is Erens asszonynak, a néppárt két percben. La Unión Europea impone... Az Európai Unió nagyon komoly normákat kér számon a tag, tagállamok állat a tagállamok előállítóitól. Sokkal magasabbak ezek a normák, mint bárhol is a harmadik országokban. Ez természetesen nagyon magas költségekkel jár a gazdák részéről, és nem igazán védik ezeket a gazdákat. Egyre nagyobb az európai fogyasztók húsigénye, ezt általában brazil importtal fedik. Hogyha be, hagyjuk ha hagyjuk, hogy olyan eh, piac, eh, hogyha olyan, eh, hogy hagyjuk, hogy olyan hús, brazil import importhús áramoljon be az európai piacra, ami nem teljesíti azokat a normákat, amelyeket az Európai Unió számokér a saját előállítóiról, az azt gondolom, hogy nem lenne becsületes, és, a, és ez a WTO elvének sem felelne meg. A WTO ugyanolyan standardokat, szabványokat állít, mint az Európai Unió, Ebből arra lehet következtetni, hogy az Európai Unióban csak olyan hús import áramolhat be, amelynek esetében megvizsgálták, hogy, hogy, a, hogy az előállítók figyelembe veszik-e és tiszteletben tartják-e ezeket a magas szabványokat. Nagyon komoly rendszer, nagyon komoly rendellenességeket észlelt az Európai Bizottság, illetve a tagállamok hatóságai a Brazíliából származó import húsárukban. Sajnálatos módon bizonyos ö, brazil hatóságok nem felelnek, meg a, ö, nem felelnek meg a szükséges szabványoknak. A nyomon követhetőség sajnos nem mindig valósul meg, és nagyon sokszor a megfelelő bizonyítványok is hiányoztak a húsimport esetében. Nem tudom, hogy a, hogyan lehet elérni azt, hogy az 1500 említett ö, brazil hús előállító valóban tiszteletben tartsa ezeket a szabványokat. Kíros... Kérem, tartsák be a felszólalási időket. Kelly úr kap másfél percet most. Köszönöm, elnök Amikor a húsimportról beszélünk, akkor meg kell vizsgálnunk korábbi politikáink elveit és szabályaink tarthatóságát. Ezek az elvek a fogyasztóvédelme, az környezetvédelme és a fair kereskedelem a hústermelők között. Mind a fogyasztókat, mind a termelőket ö, nehéz helyzetbe hozza a jelenlegi ö, import. Az EU-ból EU-ba irányuló, főleg Brazíliából bejövő húsimport. A jelenlegi helyzet fenntartatatlan. Ez így nem fair. A brazil termelők sok szempontból nem felelnek meg az európai fogyasztói igényeknek, de a mi e, alapszabályainknak e, sem. Csak arra jók ezek a hústermékek, hogy alássák az európai hústermékek árát ha jobban megnézzük ezt a rendszert, akkor látjuk azt, hogy igenis van ártámogatás a brazilok részéről. Hogyan lehet ezt ferré tenni az európai fogyasztóval szemben, ezt a jelenlegi rendszert? Nyilvánvaló, hogy az új intézkedések, amelyek most bevezetődtek, talán segíthetnek a helyzet érdekében alkalmazhatók lesznek, de még sokat tennivaló. Én nem protekcionizmusra szólítok föl, de azt sem engedhetjük meg, hogy ez az unfair, a európai fogyasztókkal és az európai termelőkkel szemben is unfair import ilyen körülmények között nem folytatódhat elfogadhatatlan. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kelly úr. Most Lion úr kap szót két és fél percben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a biztos úrnak is a beszámolót, és azt, hogy elmondta, hogy hogy védintézkedések azért vannak, és például a minőségi elvárások területén lépni is fog a bizottság. Brazíliáról beszélve az EU-nak az intézkedései arra kéne, hogy irányuljanak, hogy minden esélyét elkerüljük a szennyezett, fertőzött hús behozásának. Ez az EU polgárok alapjoga, adófizetőként is, fogyasztóként is. Ne felejtsük el, hogy a legtöbb állatbetegség még mindig Brazíliából indul el. A bizottság jelentése felsorolta a veszélytényezőket, 50%-a a brazil ö, farmoknak ellenőrzés alól kivonja magát. Nem vezették be még mindig a krotáliát, nem lehet azonosítani, hogy honnan származik a hús. Nincsen dokumentáció, érdekellentétek vannak az EU felügyelők, megállapították, hogy gyakran a kormány helyi önkormányzatokkal összefonódó módon termelnek a termelők, és nem egyformák a feltételek ott sem. Összességében a jelentés alapján azt hiszem elmondhatjuk, hogy minden eddigi ellenőrzés, maga az ellenőrzés kielégítő volt, megfelelő eredményeket hozott. Most már ott az, itt az ideje, hogy erre reagáljunk. Gondoljanak bele a kollégák abba, hogy milyen hatása lehet egy újabb nagy állatjárványnak mind a termelőkre Európán belül, mind a fogyasztókra. Egy millió állatot kellett megölni a legutolsó járvány idején az adófizetők pénzéből. Még egyszer ekkora blamást nem engedhetünk meg magunknak. Nem azt mondom, hogy új korlátozó intézkedéseket vezessünk be Brazíliával szemben ön azt mondom, hogy az eddigi szabályokat tartassuk be. A jelentés kimutatta, hogy mi a helyzet, és a következő jelentésig érjék el a brazilok, hogyha hozzánk akarnak húst exportálni, akkor el kell, hogy fogadják, hogy nem védhetjük őket jobban, mint saját gazdáinkat. Köszönöm szépen, Lion úr! Smith úr következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök az. Biztos asszony, megköszönöm, hogy ilyen teljesen bemutatta a helyzetet, ilyen általános áttekintést már rég kaptunk. Nagyon örülök annak, hogy sok olyan arc van itt, akit ismerek, akik már régen felszólalt a brazil húsimport kérdésében. Nagyon jó az, hogy ellenőrzik a, a száj és körönfájást, de sajnos nem csak erről van szó, és nagyon örülök annak, hogy sikerült elérni azt, hogy a téma kicsit tágabb legyen, ne csak, ne csak importról legyen szó, hanem minden harmadik országról. Azt kérjük a állattenyésztőink, hogy azok, azon állattenyésztők, hát hogy a harmadik országok állattenyésztői is betartsák a mi szabványainkat, hogy meglegyen a nyomon követhetőség, hiszen így valószínűleg alacsonyabb lesz a fertőzés veszélye. A mi fogyasztóink azt kérik, hogy ugyanolyan szabványok éljenek harmadik országokban is, hogyha ö, ide importálják, az EU-ba importáljuk ezeket a termékeket. Tehát, hogyha tisztességesek akarunk lenni, akkor a fogyasztóink is azt kérik, az állattenyésztőink is azt kérik, és mi magunk is azt kérjük, hogy ugyanolyan ö, nyomon követhetőség és más szabványok, szabványok legyenek Brazíliában, mint is. Ugye említette, hogy az ellenőrzések ö, fel, esetében súlyos hiányosságokra derült fény. Kérdezném, hogy a következő ö, jelentése mikor kerül sor, és mit lépnek akkor, hogyha az országok nem tartják be a szabványokat. Nikolson úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát egyetlen, az első dolog, amit leszögeznék, az, az, hogy itt nem a harmadik országba érkező importokról van szó, hanem a brazil húsimportról. Nincsen Állásfoglalást tervezetünk a mai vitához. Nem is értem, hogy miért van ez, de úgy látom, hogy a legnagyobb frakció képviselői nem voltak hajlandók szembesülni a brazil nagykövettel, és nem jöhetett így létre az sem, hogy állásfoglalási indítványunk legyen a mai vitához. Világosan szeretnék fogalmazni a brazil hústermesztők nem lobbiztak nálam, hústenyésztők nem lobbiztak nálam, lehet, hogy azért, mert semmibe vettek, de lehet, hogy azért, mert úgy gondolták, hogy megtörhetetlen vagyok. El kell mondjam önnek, illetve majd a jövőbeli biztosnak, a biztosok nem köthetik gúzsba az európai állattenyésztők kezét, hiszen az állattenyésztők ott dolgoznak farmjainkon a hét minden napján, aztán önök itt előjönnek a VTO-val, meg minden mással. Nem. Biztos az, hogy mi itt vagyunk még öt évig, nem tudom, hogy ön hány évig fog itt dolgozni, vagy hány napig, de mindenképpen eleget kell tenni a mi kérdéseinknek, kéréseinknek azzal kapcsolatban, hogy milyenek lesznek az Európába irányuló import hús szabványai. Nem akarunk alábadni ezen szabványokból, és remélem, hogy ezt elmondja majd, ezt az üzenetet átadja majd az illetékeseknek, tehát kérem, az, mindenképpen képviseljük az európai állattenyésztők érdekeit. Elnök, köszönöm szépen Nikolson úr. Most Bafton úr következik két és fél perc. President. Köszönöm, elnök asszony. Én nekem is sok fenntartásom van a brazil hús importtal kapcsolatban, annak minőségével. Ez egy szabályozatlan körülmények között előálló hús, és a hús nagyon veszélyes fertőző médium. A szigorú szabályok hiánya Brazíliában ráadásul igazságtalan versenyelőnybe hozza őket az európai termelőkhöz képest ennek az igazságtalansága a világ klímaváltozása kapcsán is különösen szembeötlő, hiszen miközben itt klímacélokat hangsúlyozunk minden nap, szemet hunyunk a fölött, hogy Brazíliában úgy termelik a húst, hogy kiírtják közben az esőerdőket. 2007 előtt 30 ezer brazil cég exportált az EU-ba, bár kiderült, hogy ezeknek csak 12%-át lehetett minősíteni, ennek ellenére számos minősítetlen termelő is eljutatja a termékeit az EU-ba. Idén, évelején már felmerült egy óriási probléma Brazíliában az állategészségügy területén és a vágóhidak minősége területén, úgy tűnik, hogy továbbra is megkapják az engedélyt a problémás termelők is az exportra. Európa csak szabályokkal harcolhat, de nekünk fogyasztóink és termelőink vannak, és hogyha már kiderült, hogy a jelenlegi szabályok nem képesek megvédeni minket, akkor új szabályokra van szükség. Az Egyesült Királyság különösen szenvedettől, mert ez a tömeges húsimport lenyomja az árakat Carrefour és Walmart már megtagadták a brazil hús átvételét az erdőírtásokra való tekintettel. Az Amazon környékén évente egy Belgium méretű területet szabadítanak föl állattenyésztésre, és írtják ki ott az erdőt. Meglepő számomra, hogy ilyen körülmények között hogy lehet ö, más mértékkel mérni, és jobb mértékkel mérni a brazilok számára, mint mondjuk az angol állattenyésztők számára. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Bafton úr. Bafton úr, egy kérdése fordulnak önhöz. Megválaszolja ezt a kérdést? Schmidt úr kérdésére válaszolna? Szeretne kék kártyájával élni. Ez megfelel Tessék, Schmidt úr. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Nagy részt egyetértettem Bafton úrral, de meg szeretném kérdezni tőle, hogy honnan vette azt, hogy, hogy szabályozatlan húst importálunk az EU-ba. A 15 perces biztosi előadás után elhiszi azt, hogy azért erről szó sincs. Tehát nem igaz az, hogy szabályok nélkül importálnánk húst Európába ez egy technikai kérdés, nagyon sok szabály vonatkozik ide, és ön összemossa itt a határokat, nem gondolja? Válaszolok erre szívesen. Ha megvizsgáljuk, hogy mi történik a brazil hússal, amint Európába kerül, továbbra is tudjuk, hogy, hogy lyukak vannak a szabályozásban, a szabályokban. Igaz, amit ön mond, de ezzel együtt én állítom, hogy bejut az Európai Unióba mindenféle ellenőrzetlen hús is. Nem csak arról van szó, hogy nem ellenőrzik a hús minőségét kellőképpen a vágóhidakon, van erről egy külön jelentésem, és tudom igazolni ezt. Tehát fenntartom állításomat, hogy bejut szabályozatlan hús Európába. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντότζ για ένα λεπτό. És most pedig Dodds kollégának adom meg egy percre a szót. Elnök asszony, biztos asszony, köszönöm szépen ezt a hosszú nyilatkozatot, mint sokan ebben a teremben ma este. Egy kicsit misztifikáltnak tűnik az, amit elmondott, hogy nem tudunk semmit tenni, a húsimporttal kapcsolatban harmadik országokból, azt mondta, hogy a harmadik országok nem kényszeríthetnek standardokat ránk, és ez fordítva sem történhet meg. Nos, nagyon sok gazda számára ez egy unfair helyzetet jelent, és szeretném tisztelettel javasolni, hogy igen, elő tudunk írni standardokat, és amíg a ilyen jelentéseket kapunk, amelyekből az derül ki, hogy ezek nem felelnek meg a szabályoknak és előírásoknak, addig nem kellene importálni marhahúst ezekből az országokból. Nagyon sok gazda szenved azért, mert úgy érzi, hogy nem részesül fair bánásmódban, és különösen ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Nagyon szépen köszönöm, Doc asszony, és most Következik meg Guinness asszony, kettő percre elnök asszony ez a kérdés. Nagyon, saj, nagyon támogatom, amit Nicholson kollega mondott, hogy <clears throat> ez egy populista okokra, célokra ezt nem lehet kihasználni. Fontos lenne egy állásfoglalás ezzel kapcsolatosan. Annyit szeretnék elmondani a hosszú bevezetőjével kapcsolatban. Nagyon nagyra értékelem, de gyakorlatilag hiányzik a lényeg, ugyanis különböző az ír farmerek követeléseit nem veszik figyelembe. A politikai nyomás volt az, ami végül is erre késztette önt, hogy ezt így elmondja. És én azt szeretném, hogy fogadja el, hogy muszáj lépnie. A számokból ez kiderül ugyanis 2007-ben 10 ezer exportált, és most csak összesen 1700 kapja meg ezt a jogosultságot. Ebből azt derül ki, hogy a többiek ezt nem tehetik meg. Tehát nagyon komoly kérdések állnak a háttérben, és jogosan merülnek ezek fel. Az importtal kapcsolatosan nincs sok időm, de annyit szeretnék elmondani két dolgot és azt gondolom, hogy nem volt megfelelő lépése a bizottság részéről, és a következő bizottságot, az egész bizottságot, a biztosokat szeretném biztosítani, hogy igenis nekünk kell a saját termelőinket arra kényszeríteni, hogy megfeleljenek a magas követelményeknek. És nem lehet, hogy a harmadik országokból származó import esetében ezek a követelmények ne érvényesüljenek és ezt látni fogjuk az egyéb importokkal kapcsolatosan, az állatjóléti rendelkezésekkel kapcsolatosan is fel fognak ugyanezek a problémák merülni. Úgyhogy legyen biztosabban, biztos asszony, hogy nagyon oda fogunk figyelni, hogy a, jó, a következő bizottság ezen a területen jobb munkát végezzen. Köszönöm, Mekines asszony. Tarabella kollega másfél percre. La viande de bœuf européenne de la Tisztelt biztos asszony! Miért is más az EU-s marhahús, mint az importált marhahús? Nem az áráról van szó, vagy nem a minőségéről, az ízéről, hanem a különböző egészségügyi szabványokról. Ami a brazil marhahús előállítást illeti, elhangzott, hogy az ír állattenyésztők milyen teszteket, vizsgálatokat hoztak létre. Nos, egy másik belga szervezet is kimutatta vizsgálatokkal, hogy az import hús minősége rosszabb, mint, mint az Európán belüli hús, húsé. Az argentin hús import például hónapok alatt ér, érkezik el az Európai Unióba, az európai húst így nyilván hamarabb el lehet fogyasztani. Tehát mindenképpen el kell érnünk, hogy a harmadik országok állattenyésztői ugyanolyan szabályok figyelembe vételével <coughs> dolgozzanak, mert ha ezt nem tesszük, akkor az Európai Bizottság nem védi a fogyasztókat, az európai fogyasztókat, sőt, bünteti az európai tenyésztőket. hogyha valahol, hogyha nem megfelelő helyeken betiltjuk az importot, az a jó ö, gyakorlat, jó példa. Harkin asszony, köszönöm szépen. Biztos asszony azt említette, hogy ugyanolyan standardot, szabványokat nem kérhetünk számon harmadik országoktól, de a hatást elvárhatjuk. Ezt mi említette, hogy harmadik országokban a nyomon követhetőség sokkal korlátozottabb. Ezt ön mondta. Hogyha ez így van, akkor hogyan lehet ennek ugyanolyan hatása, mint az európai mérték lépéseknek? Nekem az a gondom, hogy a bizottság és a világszervezet is megpróbálják minimalizálni a brazil rendellenességek hatását és lényegét, de hogy megint asszony is említette, valóban tett valamit a bizottság, de csak miután hatást gyakoroltak önökre az ír farmerek és, a, és mi is. Hogyha 12 feladatot adnék a tanítványaimnak, mint ahogy ön is 12-szer látogatott el ide, és csak hatot, és csak hatot oldalának meg, akkor nem engedném át őket, megvitatnám meg őket. Főleg akkor, hogyha évekig tanítottam volna őket, az ír farmerek azt szeretnék, hogyha méltányos lenne a marhahús kereskedelem, és az Európai Bizottságnak és nemzetközi szervezetnek is mind a kettő feladata. Én bizonyára nem adnék ötöst a bizottság munkájáért. Köszönjük szépen. Most Ashworth kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, biztos asszony, hogy megfogalmazta elkötelezettségét az eu belül az minőség fenntartása érdekében. De ön ezt plakátokkal látja megvalósítatódnak a repülőtereken. Mellesleg én egyet se láttam ilyet, repülőtereken pedig elég sokat járok repülőtereken. Tehát kérem vizsgálja meg, hogy ez az intézkedés is egyáltalán működötte. Másodszorban arról sem vagyok meggyőzve, hogy amit a brazil hústermelőkről mondott, én is voltam Brazíliában, és másokat tudok megerősíteni csak abban, hogy bőven lehetnek kételjeink. Világ legmagasabb színvonalát képviselik az európai termelők és állattenyésztők. Ennek azonban könyörgöm, költségvonzata van, és ezt nem terhetjük rá a fogyasztókra, ezért különösen unfairnek tartom, tartom, unfairnek tartom, hogy a bizottság még ráadásul hátrány, extra hátrányokba hozza ezt az ágazatot. A kereskedelmi érdekeket ki kell egyenlíteni egymással, ehhez egészséges európai élelmiszerpolitikára van szükség a kapon belül. Ez volt az eredeti célja a kapnak, hogy jó minőségű élelmiszert állítson elő elérhető árakon. Ezt a két dolgot nem teljesíti ezen által elmondott program. Szépen, köszönjük szépen. Bessz úr következik. Köszönöm, elnök asszony a szót. Biztos asszony, Érenc asszonynak hálás vagyok, hogy ma ezt a témát ö, behozta a házba, mert amiről beszélünk, az egy alapértékeket érintő vita. Nem érdekel engem az, hogy most Brazíliáról van szó, vagy más országokról, a kérdés, az elvi kérdés az, hogy a fogyasztó védelem e, értelmében, nevében szükségesek ezek a nagyon szigorú szabályok az európai agrártermelőkkel szemben. És ha már nagyon szigorúak a szabályok, akkor másoknak miért nem kell betartani őket? És ha importálunk e, élelmiszert harmadik országokból, akkor hogy lehet, hogy ezekkel szemben a bizottság rendszer szerűen gyengébb kezű, mint velünk. Fe, el, fenntarthatatlan, elfogadhatatlan, hogy az állattenyésztők, a marha tenyésztők Európában ö, hátrányos helyzetbe kerülnek. Ha a fogyasztóvédelem valóban annyira fontos, akkor tessenek szépen visszakövetni minden import húsnak is az eredetét, és ha ez nem lehet, százszázalékosan megvalósítani, akkor az botrány, és jogosan mondják termelőink, hogy ez botrány. Nem csak a bizottságot van ezért felelősségre, de biztos, hogy a bizottság kettős pércével mér. Nem akarunk mi elzárkózni Európától és az európai szabályoktól, arról van szó, hogy fair szabályokat szeretnénk, olyanokat, amelyek a fogyasztók és a termelők érdekeit is, és általában az emberek érdekét szolgálják. Akárki is legyen az ön utódja a bizottságban, adját neki az üzenetet, hogy a parlament erre különösen érzékeny lesz a jövőben is, és addig küzdünk, amíg meg nem kapjuk azokat a egyenlő versenyszabályokat, amelyeket önök Brazíliának és más országoknak könnyedén biztosítanak. Köszönöm szépen, Dessur. Kortész Lászra úr következik. Köszönöm szépen, Nagyon asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Az Európai Bizottságnak a továbbiakban is ellenőriznie kell azt, hogy a harmadik országokból érkező import megfelele a minőségnek. Ez mindennyiunk élteke. A bizottság azt kéri az, az európai állattenyésztők, hogy tartsák be ezeket a szabványokat, úgyhogy be kell felelni nekik is, és a harmadik országok állattenyésztőinek is a gyomon követhetőség és egyéb minőségi elkivár, elvárásoknak. Nagyon bonyolult véleményem szerint az európai állattenyésztők problémája, ezért ezt alaposabban meg kéne vitatni. Gilling úr következik. Asszony. My region of the southwest of England is... Az én régióm kiválóan alkalmas arra, hogy nagyon jó minőségűek legyenek a legelők, és így az állattenyésztés is kiváló. Ugyanakkor ö, ugyanakkor nehéz terhet ró rájuk az, hogy a különböző állat egészségügyi normáknak megfeleljenek. Sajnálatos módon számos támadás éri a helyi állattenyésztőkét a vegetáriánus lobby támadja őket, illetve a klimatikus bűnözés is fenyegeti őket. Az a kérdésem, hogy hogyan is követheti ezeket a fejleményeket a fogyasztó. Az állattenyésztők semmi más nem kérnek, csak hogy mindenkire egyenlő szabályok vonatkoznak. Nem protekcionizmussal kell őket megvédeni, hanem úgy, hogy az Európai Unióba áramló import is minősége is megfelelje az európai hús minőségének. Kérem szépen a bizottságtól, hogy, is, hogy gondolja úgy, újra a feladatát, és teljesítse. Elnök. Köszönöm, Levia úr, másfél perc. Köszönöm szépen. Ez a mai téma egy rendkívül nagy probléma halmaz egyetlen eleme. Az egyenlő bánásmód. Tehát, hogy ugyanolyan bán, ugyanúgy ö, kezeljük az állattenyésztőinket, illetve a ö, harmadik országokból beérkező húst, importot, ez nem csak a húsra vonatkozik, hanem rendkívül sokféle termékre. Az Európai Unió nagyon sok mindent importál, általában csak 60%-ban tudjuk magunkat ellátni, tehát importra szorulunk. Ugyanakkor garantálnunk kell a fogyasztók érdekeit, a fogyasztók egészségét, és éppen ezért, amit ma hallottunk, tehát az, hogy, ha, hogy az import termékekre nem alkalmaztathatjuk ugyanazokat a szabványokat. Nos, szeretném, hogyha ezt soha többet nem hallanánk, hiszen nem ez a követendő út. Hogyha a termék nyomon követhetőségét számon kérjük. a saját állattenyésztőinktől, hogy ezzel akarjuk védeni a saját fogyasztóinkat, akkor ezt mindenképpen a külföldiek esetében is meg kell tenni, a harmadik országok esetében is. nem Nagyon szépen köszönöm, Delange asszony. Másfél percre köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony, utolsó hozzászóló vagyok a hivatalos listán, megpróbálom összefoglalni a vitát azt hiszem, hogy ezt meg tudom tenni, mégpedig oly módon, hogy egyszerűen annyit mondok, ugyan ö, olyan szabályoknak kell vonatkozniuk mindenkire. Tehát ugyan úgy kell érvényesíteni a szabályokat mindenkivel szemben, ugyanolyan feltételeket kell érvényesíteni mindenkivel szemben, és a termékeknek meg kell felelniük ezeknek a követelményeknek, különben a saját gazdáink nem tudnak ezzel konkurálni. És be kell, hogy tartsák ugyanúgy az állatjóléti, állategészségügyi intézkedéseket. Vonatkozik ez a hormon tejre, a klónozott állatokra is még számos példával szolgálhatnék. Ahogy így hallgattam a kollégákat, az volt a benyomásom, hogy a parlament a bizottságot az szerint próbálja megítélni, hogy ő az ugyanazon eseteket ugyanúgy ítélje meg és a bizottságnak nem szabadna ölbetenni a kezét, hanem történt néhány dolog, egyetértek, például az oltás fontos szerepet játszik a H1N1 probléma megoldásában rendben van. Néhány eset miatt azonban nálunk nagyon sok állatot kellett megölni, hogy folytassam az eredeti témánkat. És azt gondolom, hogy az Európai Unióban ezeket be kell tartani, tennie kell a bizottságnak valamit. Nagyon szépen köszönöm, Delange asszony. És most következnek a spontán hozzászólások. Nagyon sok kollega jelentkezett jár kollégái először a szó egy percre, tartsa be a hozzászólási időt. Kedves képviselőtársa, kedves kollégák, azt gondolom, hogy a az agrár exporttal kapcsolatban a parlament azt mondta, hogy nem akarunk többet és kevesebbet, mint ugyanazt, hogy ugyanaz érvényesüljön az Európai Unión belül, és ugyanennek kell az importra is vonatkoznia. A biztos azt mondja, több mint 10 percig beszélt, és gyakorlatilag azt magyarázta el, hogy ez nem megy így teljes mértékben, és azt gondolom, hogy ezt rövidebben is elmondhatta volna, mondhatta volna, hogy a parlamentnek igaza van, és ezt a jövőben mindenképpen figyelembe fogom venni. A frakciónk azt szeretné, és ez gyakorlatilag a parlamentre is vonatkozik, kereskedelmi korlátozásokkal függ össze. Ez egy alapvető feltétel a világkereskedelemmel és az árucserével szemben, hogyha fair játékszabályokat akarunk a piacgazdaságban, az Európai Unióban és külföldön, nem többet, nem kevesebbet, és ezt a bizottságtól meg is követeljük ma is, meg a jövőben is, ebben bízhat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Átadom a szót. Jár úrnak. Egy évvel ezelőtt már egyszer vitatkoztunk az éhezésről, és, a, és ma is vitatkoztunk az éhezésről, és most az élelmiszer és ezen belül a húsimport kapcsán el kell mondanunk, hogy a két dolog nagyon összefügg. Függ. Szegény országokban is van hústermelés, és ráadásul százszor annyi ö, vizet vesz föl, ö, vagy hát fogyaszt a hús állattenyésztő és hústermelő, mint a földművelő. Tehát segítenünk kell a harmadik országokat annak érdekében, hogy kialakítsák saját minőségbiztosítási rendszerüket, ugyanakkor valamennyi polgárunkat arra kéne rávenni itt az EU-n belül, hogy ne egyen húst. Köszönjük szépen. Kötingen kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az élelmiszerellátás minőségére, biztonságára utalván azt is el kell mondani, hogy környezeti és állatvédelmi szabályok sem érvényesülnek, és ha nem követhető vissza a hústermékek forrása, akkor nem beszélhetünk transzparenciáról, a, ez csak Európában valósul meg. A fogyasztó védelme és az európai agrártermékek versenyképessége egyaránt azt követelik tőlünk, hogy a saját mezőgazdaságunknak adjuk meg azt a lehetőséget, hogy megvédelmezze a saját érdekeit. Elfogadhatatlan számunkra az, hogy és felelősségünknek érezzük, hogy ezt elmondjuk, hogy a politikai kereteket ehhez a bizottságnak kell megteremtenie. Köszönöm szépen. Nikulescu úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, tudja ön is, hogy Románia nem rendelkezik azzal a joggal, hogy disznóhúst adjon el az európai piacon, viszont importálhatunk harmadik országokból disznóhúst és ezt tovább eladhatjuk az Európai Unióban. A vágóhidakra vonatkozó nagyon komoly szabályokat be kell tartanunk, és nagyon örülünk majd annak, hogyha 2000, hogyha 2010-től megváltozik az a rendszer, és sokkal ö, szigorú szabályok lesznek. A dolog, dolog lényege, hogy remélem mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd dantonul. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony kiváló munkát végzett ön a mandátuma alatt, és az Európai Unió olyan élelmiszermodell mellett döntött, hogy védjük a polgárainkat, a fogyasztókat védjük, és biztosítjuk az élelmiszerek biztonságát. Ez, ha megnézzük a idevágó jelentést, akkor új képviselőként azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kicsit furcsa érzéssel tölt el engem. Ugyanis a munkatársai valószínűleg nem akartak a mi kérdéseinkre válaszolni, és szégyeljük magunkat azért, mert náluk szigorúak az előírások, szégyeljük magunkat, mert ezt el akarjuk várni azoktól, akik a mi fogyasztóink számára szállítanak húst, szégyeljük mi magunkat ezért? Hát hogyha bennünket, és rákényszerítenek arra, hogy olyan gépjárműveket gyártsunk, amelyek megfelelnek az ő feltételeiknek. A piaci piacra jutási feltételek fontosak, amikor erről beszélünk, és emiatt nem kell szégyelni magunkat. Nagyon szépen köszönöm. Sikerszki úr az utolsó hozzászóló. Hölgyeim és uraim, mi exportálni akarunk, importálnunk is kell, ugyanis a kereskedelem az két ö, ö, ö, partneren múlik, de hát ezerféle előírás van a minőséget és a normákat illetően, ez teljesen nyilvánvaló, és ezzel mi mindannyian egyet is értünk Európában különböző ellenőrző felügyelő rendszerek vannak a piac védelme érdekében, hogy megvédjük a piacot a káros befolyás ellen, megvédjük olyan élelmiszerektől, amelyek nem felelnek meg a mi előírásainknak, amelyek kockázatot jelentenek. Amit hallottunk a biztos asszonytól, azt jelenti, hogy nem tudjuk elvárni ugyanazt az ellenőrzést másoktól, ugyanazokat a szabályokat, mint amelyeket rákényszerítünk a a saját gyártóinkra. Akkor jól értettem, hogy azt mondta, hogy ö, itt nem, hogy ugyanaz, ugye a, a vizsgálat eredménye, hát Oroszországban, más országokban, hogyha ott igenis elő tudják írni, hogy mit várnak el, és elvárják a mi termékeinktől, hogy azok megfeleljenek az ő előírásainknak, és mi nem tudjuk ezt érvényesíteni Brazíliával szemben, akkor, vagy mi a lényeg? Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. Biztos asszony, öné a szó, hogy foglalja össze ezt az érdekes vitát. Igen, tisztelt képviselők. Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy amit elmondtam, az alapján nem lehet harmadik országokra új szabályokat fel és sajnálom, hogy 15 perces előadásom ellenére sem sikerült önöket meggyőznöm arról, hogy mi szabályokat alkalmazunk. De emlékeztetném önöket arra, hogy miközben harmadik országokból valóban importálunk húst, jelenleg egyébként nem csak Brazíliából, ahonnan csak 12%-át importáljuk a hús igényünknek, Ugyanakkor óriási exportőrök is vagyunk harmadik országok felé, főleg Oroszország felé. Jelenleg egy milliárd euró értékben exportálunk, főleg Írország egyébként, Oroszország felé húst. És Oroszországban, amikor jártunk, akkor próbáltuk meggyőzni az oroszokat, hogy nem hogy a szabályaink mindenkire egyformán vonatkoznak, és ekvivalenciát alkalmazunk, de nem azonos szabályokat alkalmazunk valóban, és ezt számon kérték rajtunk. Szigorúak vagyunk a saját termelőinkkel azért, hogy exportképessé tegyük a termelőink húsát. És azért kell importálnunk Brazíliából húst, mert pont a WTO tárgyalások mutat, megmutatták, hogy, hogy épp a szigorú szabályoknak megfelelően mi összességében exportőrök vagyunk. De nem itthon adjuk el a húst. Kérem Önöket, hogy az elhangzotton kívül más jelentéseket is olvassanak el, azokat is, amelyeket a tagállamokról írnak és látni fogják, hogy igenis a tagállamokban is bőven van még minőségi hiányosság, tehát igaza van a saját hatóságainknak, hogyha szigorúak, mert még van hova fejlődni az EU-n belül is. Tehát igenis vannak olyan problémáink, nekünk is, mint Brazíliának. Egy EU tagállamban ö, konkrétan ugyanilyen problémák merültek föl, mint Brazíliában. És Brazíliában Azóta reagáltak a felvetésünkre, az EU tagállamban nem. És amit szabász, szabálytalanságot és hibát megalapítottunk, ott mindenhol azt mondták, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az adatbázisaik jobbak legyenek, és visszakövethetők legyenek. Az FTO csoport nyomást gyakorolt a brazil termelőkre ennek érdekében, és ők hajlottak is a helyes viselkedésre. Az F a VTO missziók és az EU missziók nyilván azért mennek Brazíliába, hogy a hibákat feltárják és kijavítsák. De mi egyenlő mérünk, ilyen szempontból is mindenki felé, ugyanis ha már Brazíliában is ellenőrzéseket végzünk el, akkor könyörgöm, engedjék meg nekünk, hogy saját házunk táján is ellenőrizhessünk. És általában, amikor ezek sikeresek, ezek az ellenőrzések, és valóban intézkedések követik őket, annak mindenki örül, akárhol járjunk el, az EU-n belül vagy kívül. Igen, és úgy érzem, hogy fair módon járunk el a saját termelőinkkel szemben, és jól képviseljük őket a harmadik, a harmadik világgal szemben. Elhangzott egy Romániára vonatkozó megjegyzés. Igen, Románia Bulgáriához hasonlóan, és számos több csatlakozott országhoz hasonlóan nem tudta megoldani az egészséges hústermelés szabályának alkalmazását. És ha ön ezt az én szememre veti, akkor én meg önt arra kérem, hogy nézzen a saját kormányának a körmére, mert már régóta rágálhatott volna ezekre a problémákra, és már Románia régóta exportálhatna a húst, hogyha a saját kormánya megtette volna a szükséges és általunk követelt intézkedéseket. Például itt most ugye a sertésinfluenza kapcsán ez különösen nem elhanyagolható, hogy mennyire biztonságos a saját termelésünk. Tehát higgyék el nekem, képviselők, hogy első prioritásom az európai fogyasztók érdeke. És ugyanilyen fontos prioritásom az, hogy fair play-t biztosítsunk a saját termelőinknek is, a külföldi termelőknek is. Nagyon szigorúak vagyunk, és leszünk a külföldi termelőkkel szemben is, ugyanakkor az EU-nak felelőssége van a harmadik világgal szemben is. Figyelmesek leszünk, éberek leszünk, és az, hogy egy konkrét termelőt, tenyésztőt rávesznek-e a jó és a rossz listára, ez a brazil hatóságok feladata, de a hatóságok pontosan tudják azt, hogy mit kell megtenniük ahhoz, hogy felkészítsék saját termelőjüket a megfelelésre. Köszönöm, elnök asszony. Ezzel a vita végére értünk. A következő ülés november 26-án csütörtökön 9 órakor kezdődik, és 13 óráig tart, és azután 3 órakor 5 óráig. A napi rendet közreadtuk a dokumentumok között és ez az interneten is hozzáférhető az ülést berek.